Hölgyeim és uraim, mint tudják, a frakció elnökök konferenciá értekezlete úgy döntött, hogy, a, hogy nem tartjuk meg Brüsszelben a, a novemberi plenáris ülést. A helyzet, szeretnék tájékoztatni önöket a helyzet állásáról. Mint tudják, a plenáris terem plafonja meglazult a brüsszeli plenáris teremben a műszaki vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy hogy három a 31 tartóelemből repedések, repedések vannak rajta. Ez bár veszélyhelyzetet önmagában nem jelent, mégis azonnal bezárattuk a plenáris termet a kockázat miatt. Egy további műszaki vizsgálatot tartottunk, és rámutatott, hogy éppen az elnök hely, ülőhelye a leginkább veszélyeztetett pontja a plenáris teremnek. Talán értik akkor, hogy e- e- ebből adódóan, hogy miért léptem ilyen gyorsan. A további vizsgálatok arra mutatnak, hogy egy súlyosabb műszaki vagy építési ö, oka van ennek. Nem, nem anyaghiba ez, hanem inkább itt anyag, anyaghiba, nem emberi mulasztás, anyaghiba okozta ezt a ö, helyzetet, amely nem volt előre látható. Minden elérhető szakértőt mozgósítottunk, a belga kormány is, de Rupo miniszterelnök urat tájékoztattam, a belga kormány szakértőket biztosított számunkra, akik támogatják majd további lépéseinket ebben az ügyben a javítási munkálatok lehet, hogy hossz, hosszabb ideig tartanak majd, belülről kell megtámasztatni az egész tetőszerkezetet, ám a, ezek a belső támasztékok is olyan erőteljesek kellett legyenek, hogy ezeket hogy ezek elbírják a plafont alulról, hogy ezek túlterheltik a padló, padlózatot, így az a plenáris alatti termeket is alá kell támasztani, így módon ezeket sem tudjuk majd használni tehát az, a plenáris alatt levő termeket is be kell zárnunk. A következő két hét során kidolgozzuk a megfelelő szak, műszaki lépéseket, megfelelő nemzetközi hírű ö, szervezetek bevonásával. Az, hogy mikor tudjuk megnyitni a plenáris Brüsszelben, azt még nem tudom. A tapasztalatok arra mutatnak, hogy az ilyen műszaki beavatkozások hosszabb időt vesznek igénybe. Most is ez várható. Ennek ellenére azonban tovább folyik a munkánk, és Merkel kancellár asszonyt, aki a novemberi miniplenárisra meghívást kapott, fogadni kívánom, és az elnökök értekezletét szeretném fogadni, és a néppárt elnöksége rendelkezés bocsátotta a néppárt termét Merkel asszony fogadására, ez nagy csodálkozása persze nem ott, de köszönjük. Aztán lesz egy nyílt elnökök értekezlete, ahol általában az eljárás jogi kérdésekkel foglalkozunk majd, és er, erről meg is állapodtam Merkel asszonynal. Még egy rövid emlékeztető, hölgyeim és uraim. Nem tudom, az elmúlt hónapokban milyen gyakran írtam már önöknek leveleket, remélem elolvassák ezeket a leveleket egyébként, egy fotókiállításra vonatkozóan is írtam levelet. Holnap 12 óra 30-kor a szavazás előtt néhány perccel egy 360 fokos panoráma fotográfia kerül kiállításra háromdimenziós formában a, a, a, a plenáris teremről. Erről több alkalommal kaptak már tájékoztatást. Tehát több képviselőtársam azt mondta, hogy nem kapott erről még levelet tőlem. Hát szerintem csak nem olvasta el a levelemet. De mindazok tehát, akik még nem nézték meg a, a bejövő postájukat, tehát remélem telepatikus úton azért megnézik. Tehát, ha nem, akkor még egyszer elmondom. Holnap fél egykor egy háromdimenziós, 360 fokos kamera felvétel készül, kérem mindenki üljön a helyén, hogy szerepelhessen az internet fotó, mindenkit láthasson a saját potenciális vagy volt tényleges választója, mindenki felismerhető legyen a saját helyén, legyen tehát ott holnap ezen a felvétel során. Köszönöm a figyelmüket, most pedig elkezdjük az Európai Unió 2013-as költségvetésének tárgyalását. Először a jelentéstevőnek, Giovanni Lavia úrnak szeretném megadni a szót, parancsoljon. Dente, Ministro Mauro Jannis, Komisszárius... Tisztelt elnök úr, tisztelt Mavrojannis úr, tisztelt biztos úr! A holnapi szavazat